foglaljanak helyet. Kezdjük meg a szavazást. Először is tájékoztatni szeretnék arról, hogy a módosítók benyújtásának határideje a 2013-as év költségvetésre vonatkozóan a Költségvetési Szakbizottság rendelkezésének megfelelően következőképpen került meghatározásra a legalább 40 képviselő csoportja szeptember 12-én délig, illetve szeptember 13-án csütörtökön délig nyújthatják be a módosító indítványaikat. Az elnök nevében is szeretnék egy nyilatkozatot tenni, ahogyan is